Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Egy ügyrendi felszólalás, ami néhány perccel ezelőtt történt velem itt kint. Kimentem, és azt láttam, hogy van itt egy istenkáramló mű, ahol Jézust egy mesztelen nő társaságában ábrázolják. Kértem, hogy ezt vegyék le ezt a képet, de nem kaptam rá választ. Éppen ezért én magam szedtem le ezt a képet a falról, és el akartam vinni arra a szem, ahhoz a személyhez, aki ezért felelős, és ezek után az egyik biztonsági őr úgy bánt velem, mintha bűnöző lennék. Ne haragudjanak, egy hónap múlva ide látogat a Szent Agya. Hát azért ez mégiscsak egy szégyen a katolikusok, akik úgy éreznek, mint én, azért eléggé sértve érezhetik érzéseiket, és hogyha még egyszer meglátok egy ilyen képet, akkor igenis is le fogom venni újra a falról, mert nem vagyok hajlandó ezt elfogadni. Hát azért itt mégiscsak el kell ismerni minden vallást, akkor talán a katolikus vallás esetében is meg kellene ezt tenni. A, krisz, a keresztény értékeket nem lehet állandóan megsérteni. És ráadásul úgy bántak vele, mintha bűnöző lennék. Ne haragudjon, ne haragudjon, elnök úr! Csak ezt szerettem volna elmondani. Mert kint várnak engem a biztonsági erők. Also, Sie haben für... Nos, ügyrendi kérdésnél egy perce van. Úgy gondolom, hogy rövid idő után láttuk, hogy miről van szó. A következőt javaslom, ha sértve érzi magát, akkor az épületben megjelenő műtárgyak iránt felelős kvesztorhoz forduljon az eljárás.